ezennel elfogadjuk. Nagy örömömre szolgál, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő urok, hogy a üdvözlöm a e, vendégeinket. Az elnök franciául megismétli, üdvözöljük Önöket az Európai Parlamentben. Önök nagy reményt jelentenek az országuk, illetve Európa számára a tunéziai vendégek üdvözlése és e, üdvözlöm az berkeley európai iskola hallgatóit és ők igen